Vitam Państwa w części popołudniowej. Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit a ma délutáni ülésünkön. Azt gondolom, hogy nagyon sokan elfelejtették azt, hogy egy kicsit később vagy korábban kezdünk ma, nem 15 órakor, hanem 14.30-kor. Azt hiszem, hogy ez egy új szokássá kell váljon, már megszoktuk azt, hogy mindig három órakor kezdünk, hát most ez megváltozott, és ezt szépen meg kell szokni. Nyolcas napi rendi pont következik. A bizottság fog beszámolni olyan delegált jogi aktusokról, amelyek az omnibus csomaghoz kapcsolódnak. Nagyon örülök annak, hogy Pierre Bascu úr a DJ Agriból itt van velünk. Ő foglalkozik a fenntarthatóság kérdésével, illetve a vérkiegészítéssel, és ez egy olyan javaslat, amelynek a célja, hogy az unió általános költségvetésébe ö, illeszkedjen be, 2016-ban eh, született meg ez a javaslat, egy olyan eh, csomag keretein belül, amely eh, a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatos, és figyelembe veszi azokat a változásokat, amelyek a négy nagy alap dokumentumban szerepelnek, ugye itt a KAP alapdokumentumaira gondolok. A cél az, hogy megállapodásra jussunk, 2017. december 11-én az Agri tanács elfogadta az omnibus csomagot, és az Európai Parlament is elmondta már véleményét ezzel kapcsolatban. Ezért most az Európai Bizottság öt delegált jogi aktusról fog beszámolni, ezekből négyet a következő héten fognak elfogadni. Amint önök is tudják, a delegált jogi aktusok a parlamenthez is megérkeznek, úgyhogy most Baszkó úr kapja meg a szót. Az ön prezentációjára 15 percet tudunk adni. Remélem ez elég lesz, hogyha nem elég, akkor Filip úrhonak kell majd szólni a titkárságon. Tehát neki kell majd panaszkodni is, hogyha nem tetszik valami. Még egyszer szeretném elmondani, és itt Desz úr, De Castro úr nincs itt, tehát az ő távollétében, de mégiscsak itt van közben megérkezett De Castro úr is, önhöz és Desz úrhoz fordulok, az Omnibus a mi kis reformunk, és ennek köszönhetően gyors megoldásokat találhatunk még a választások előtt a gazdák problémáira. Ez egy nagyon fontos kérdés, úgyhogy önnek adom meg a szót ezzel a témával kapcsolatban, igazgató úr. Thank you very much, Shaman. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Igen, valóban 15 perc valószínűleg elég lesz a bevezetőmre. Az én prezentációmnak az a célja a mai napon, hogy ennek a szakbizottságnak a kérésére reagáljak a delegált jogi aktusok tekintetében az, az omnibus rendelet kapcsán. Ezt december 29-én, tehát az elmúlt év december 29-én fogadta el a tanács, nagyon sok egyszerűsítést tartalmaz, és egyébként fontos változásokat is, és ez a szakbizottság is hozzájárult a változásokhoz. Ezek a változások ugyanakkor egyfajta adaptációt igényelnek a delegált jogi aktusok keresztül. Gyakorlatilag technikai kiigazításokról van szó az omnibus kapcsán. A bizottság célja az, hogy ne nyissuk meg a delegált jogi aktusok folyamatát, annak érdekében, hogy minél gyorsabban a gazdák és a tagállamok megkaphassák a segélyeket. Most éppen négy ilyen delegált jogi aktuson dolgozunk, és valószínűleg április második felében tudjuk majd ezeket elfogadni. És van egy, amelyről viszont már döntöttünk. Van egy, egy közvetlen kifizetésekről szóló delegált jogi aktus, a közös piac szervezetek, illetve a vidékfejlesztésre vonatkozó rész, ezeket öleli fel. Még mielőtt tartalmi kérdésekbe belemerülnék, fontos azt hangsúlyozni, hogy a következő szlájdokat a bizottsági munkatársak a DJ Agribol készítették elő annak érdekében, hogy a delegált jogi aktusokat jobban meg tudjuk magyarázni tulajdonképpen ez a bizottság hivatalos álláspontját is képviseli. Ez főként azokra mondom, akik még érdeklődnek a jelenleg is kidolgozás alatt lévő delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. Itt a Blue Box, illetve a WTO szabályainak megfelelően egy olyan sémát építettünk be a rendszerbe, amely a termeléseket bizonyos plafonon megállítja. Fontos ezen kívül, hogy a delegált jogi aktus tartalmazza azokat a szabályokat, illetve definíciókat, amelyek a támogatásokat érintik. Itt kodifikációs és egyszerűsítési eljárásokról is szó van, tehát ez is egy újdonság. És végül, de nem utolsó sorban, nem az omnibuszhoz kapcsolódva, szeretnénk a 9-es cikket módosítani a delegált rendeletben, amelynek célja az, hogy megőrizze a releváns bizottsági irányelvben szereplő összegeket. Az Európai Bizottság ezt már elfogadta, és van egy másik delegált jogi aktus is, amely a greeninggel kapcsolatos részre vonatkozik, ez most éppen előkészítés alatt áll, tehát megpróbáljuk hozzáigazítani ezt az alapdokumentumhoz itt az állandó mező definíciójára gondolunk, amelynek az a célja, hogy az állandó és az ideiglenes legelőket megkülönböztessük. A delegált jogi aktusnak éppen ezért egy opciót is tartalmaznia kell a tagállamok felé, amelynek az a célja, hogy a referencia ráták adaptációja megtörténjen, illetve az átalakítások megtörténhessenek a földeken, illetve átminősítések. Három ökofókusz területet is bevezettünk. Ennek az a célja, hogy az eszköz maga hatékonyabbá váljon, és mindezt úgy, hogy a különböző területek esetében különböző módosításokon keresztül vezettük be a változásokat, ez attól függ mindig, hogy milyen típusú területről van szó. Ebben az esetben a menedzsment, tehát az, hogy hogyan kezelik a különböző területeket, és hogyan lehet a definíciókat egymáshoz közelíteni. Annak érdekében, hogy különbséget tudjunk tenni a farmerek vagy a gazdák számára ö, iránymutatással kell szolgálni, ez szerepel a delegált jogi aktusban is, a mézelő növények tekintetében. A közvetlen kifizetésekhez hasonlóan a vidékfejlesztési eh, támogatások esetében is, elnézést, van egy kis technikai problémám, de azért azt hiszem, hogy eh, még folytathatom, aztán majd megjelenik a slide is. Tehát nagyon hasonlóan a közvetlen kifizetésekhez a vidékfejlesztésre vonatkozó delegált jogi aktusok is az omnibus által bevezetett változásokat tükrözik. Itt három fajta változást kérünk. Ezekből az első vonatkozik az egyszerűsítésre a fiatal gazdák tekintetében. A másik egy alintézkedést tartalmaz a bevételek vagy bér stabilizáció érdekében, és az egyszerűsített szabályok a befektetések esetében is ide tartoznak. Tehát az fiú, a, a fiatal gazdákra vonatkozólag is megtettük ezt. A kereskedelmi hitelek esetében pedig egy új eszközt vezettünk be, amely specifikus szektorokban dolgozó gazdák számára válik hozzáférhetővé derogációk formájában a szabályok, a megfelelő szabályok alapján. Tehát itt technikai kiigazításokról van szó. Most pedig nézzük a piaci szervezeteket, a az operatív programok esetében nagyon részletes szabályokat dolgoztunk ki az újonnan kialakított intézkedésekkel kapcsolatban, és erősítjük a már meglévőket is. Itt láthatják ezt ezen a szlájdon is, hogy hogyan kívánjuk a termelői szervezeteket erősíteni, új piaci eszközök kidolgozásán keresztül. Aztán itt vannak a termelő szervezetekre vonatkozó intézkedések a válságmegelőzés, illetve menedzsment esetére, főként amikor nagyon rossz piaci fejlemények miatt hirtelen csökkennek a gazdák bevételei a közös piaci rendtartás esetében fontos az, hogy egyszerűsítsük a rendszert, főként a zöldség és gyümölcs ágazatban, amely a jövőben már nem bizottsági döntés tárgya lesz, hanem a bizottságot csak tájékoztatni kell, illetve a promóció és kommunikáció révén szeretnénk világosság tenni a különbséget a különböző eszközök között válság esetére. Az administratív egyszerűsítés egy másik fontos újdonság, és hozzá tartozik az éves jelentéstevési kötelezettségeknek. Ami pedig a az omnibus kifizetéseket illeti, ezeket 2018-ról 2019-re halasztottuk, és ugyan ilyen alapon az egyes pillérben speciális szabályok lépnek életbe a késői kifizetések esetén az arányosság elve alapján. Tehát itt az a cél a delegált jogi aktusokban, hogy a június 30 a dátum utáni kifizetések esetében bizonyos rátákat alkalmazunk, 25% az első év, 60% a második év esetében, és így tovább. Tehát itt gyakorlatilag a meglévő küszöbértékeken belül, tehát az 5%-on belül gondolkodunk. Ugyanakkor szeretnénk betartani az arányosság elvét is. És az utolsó szlájdom pedig az ütemtervre vonatkozik. Az Omnibus implementációját szeretnénk követni 2018-ban, ezért a bizottságnak az a célja, hogy minél hamarabb ezeket az aktusokat publikálni tudjuk, annak érdekében, hogy működőképes legyen a rendszer, ezzel egyszerűsítve a helyzetét mind a tagállamoknak, mind a gazdáknak, és megerősítve ugyanakkor az omnibusban foglaltakat. A couplings támogatás az egyik, és a másik négy pedig ugye a közös piaci rendtartás, a horizontális rendeletek a vidékfejlesztés vonatkoznak, és ezek valószínűleg áprilisban vagy július közepén várható a vidékfejlesztési. Tehát ennyit erről az öt delegált jogi aktusról, és remélem, hogy a prezentációm világos volt, és ezzel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy jobban lássák önök is a bizottság céljait a kap egyszerűsítése kapcsán. Köszönöm. Bardzo przepraszam, sorry. Rozpoczynamy pytania, wypowiedzi od pani panów posłów. Köszönöm szépen, akkor várom a kérdéseket és a megjegyzéseket a képviselők részéről. De Castro úr Köszönöm, elnök úr. A módszerhez szeretnék hozzászólni. Úgy gondolom, hogy nagyon megfelelő és nagyon jókor történt a bizottság részéről ez a prezentáció. Pierre Baszkónak szeretnék köszönetet mondani. Véleményem szerint ez egy állandó módszer kell, hogy legyen. Minden olyan alkalommal, amikor felhatalmazásra alapuló jogi aktust készít elő a bizottság, az elfogadás előtt mutassa be itt a szakbizottságban. Egyébként, ahogy el is hangzott, az Omnibus sok újdonságot vezet be, az alapaktusokra is vonatkoznak ezek az újdonságok, úgyhogy szükséges egy ilyenfajta prezentáció, pontosan azért, hogy megértsük részletesen, hogy a bizottság milyen politikai döntéseket hoz a hozzászólásomban ezt a módszertani kérdést szerettem volna hangsúlyozni, és jó lenne, hogyha ez állandósulhatna, mindig legyen lehetősége a szakbizottságunknak arra, hogy itt a bizottság részéről meghallgassa még a felhatalmazás alatt a jogi aktus bevezetése előtt a fejleményeket, és végül is ez tartalmazza is a felhatalmazáson alapú jogi aktus definíciója. Köszönöm. Jó magam is szeretném elmondani, hogy egyetértek ezzel a véleménnyel, és jó lenne, hogyha a bizottság a jövőben így járna el. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Baszkó úrnak a delegált jogi aktusok bemutatását. Én helyesnek tartom azt, amit Paulo de Castro megemlített, hogy jó lenne, hogyha a bizottság tájékoztatna bennünket a jogi aktusok, delegált jogi aktusok elfogadásáról, hiszen ellenőznünk kell, hogy a gyakorlatban mindez megvalósítható-e. Van néhány kérdésem. A Szilvét bevettük a programba, illetve a méznövényeket is, azért, hogy virágos növényből több legyen, illetve a siló és a gazdák hajlandóak a területekeinken ezt a növényt is termeszteni. A biogáz üzemekben is használható ez a növény. És hogyha a szilvét termesztjük, akkor szükség van a növény védelemre, és egyébként nem nő itt ez a növény. Meg szeretném kérdezni, hogy ezt szabályozzák-e delegáltuk aktusban, ha nem, akkor felmerül az a probléma, hogy a gazdák ezt elkezdik termeszteni, és megoldást kell találnunk. Ezzel lehet fűteni is, széndiokszidot megtakarítani, és ez is nagyon fontos, hogy miért vettük be ezt a növényt ide, a delegált jogi aktusban ezt is világosan szabályozni kell. Ami pedig a kiigazatást illeti, természetesen szeretnénk több információt a tartós zöld területről, itt a politikai akarat a delegált jogi aktusban fontos, hogy megfelelően világossá váljon, fontos, hogy kapcsolatban maradjunk azért, hogy jól és gyakorlatnak megfelelően tudjuk mindezt megvalósítani. Tak, tak. <coughs> Komisja powinna wiedzieć, że sposób desem nie ma łatw. Igen, valóban. A bizottságnak is tudnia kell, hogy nem egy egyszerű kérdésről van szó az olaszok valami kínai nádat mondtak. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék hozzászólni ahhoz a részhez, amely a termelői szervezés, szervezkedésre vonatkozik, méghozzá a növény zöldségtermesztés területén. A három oldal egyeztetés során politikai megállapodás született az omnibus témában, és a 33 per 3-as cikknek volt fontos szereme ebben a 2013-as rendelet tekintetében. Itt az operatív programok támogatásáról, ösztönzéséről van szó, volt szó a válság idején, és ez levet, lefedhet olyan tevékenységeket, amely a ö, zöldségek területén a diversifikációhoz vezethet. A tanács és a bizottság ezt elfogadta. a biztos január 9-én egy levélben tájékoztatást adott arra, hogy a parlament igényeinek meg fognak felelni, illetve kezelni fogják, foglalkozni fognak a kérdéssel. Ugyanakkor a szöveg legutolsó változatában azt látom, hogy a melléklet módosítja a operatív programoknál befogadható növények listán, és 21-es pontként szerepel benne a diversifikáció a zöldségtermesztés területén, de gyakorlatilag ez a téma, tehát hogy a válság miatt támogatni kell a zöldségtermesztés diversifikációját, ez a pont nem került bele. A három odaegyeztetésen, legalábbis politikai megállapodás szintjén ez szerepelnie kellene ennek a témának a felhatalmazás alapú jogi aktusban, ezért szeretném megkérni a bizottságot, hogy tartsa be azt a politikai megállapodást, amit megkötöttünk. Panie pośle, myślę, że to powinno też to pan... Feltételezem, hogy írásban esetleg ezt meg kéne fogalmazni a bizottság számára, mert egyetemen kell, hogy megfogalmazzuk, hogy mi is az elvárásunk. Fenegen úr, köszönöm szépen, és ahogy Deszúr is mondta, nagyon fontos, hogy térjünk vissza, és pontosan magyarázzuk el, hogy mi is történt a teljes omnibus eljárásra vonatkozó megállapodásunkkal. Néhány kérdésem lenne a állandó gyárterületek kapcsolatban. Specifikusabb megfogalmazást szeretnék hallani erre vonatkozóan, milyen is sűrűség elfogadott ezen területen. Az EU vagy a tagállam határozza meg a kritériumokat a takarmány területén témájában. Pani poseł Schreier. Ja, voorzitter, ik heb uh, Een vraag uit uh, Nederland. Als je het hebt over... Az állandó gyakorlattal kapcsolatban lenne egy megjegyzésem, hogy uh, Hollandiában folyik a vita erről a témáról. Van uh, terület, az van. hogyha megnézem, hogy mi történik Európában, akkor azt látom, hogy több terület áll rendelkezésre. Hogyha van egy állandó gyárterület egy tagállamban, akkor semmi más nem lehet tenni ezzel a területtel. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy pontosan milyen mozgás tér áll itt rendelkezésünkre. Hölgyeim és uraim, úgy látom, hogy más már nem kér szót. Ugye? Jól gondolom, hogy már senki más nem kér szót. Akkor kérem a bizottságot, hogy reagáljon a kérdésekre, megjegyzésekre. úr, mi a szó? Köszönöm, elnök úr, és szeretném megköszönni a hozzászólásokat, a kérdéseket a felhatalmazás alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos változások tekintetében. Ugye most mutattam ezt be önöknek az eljárás tekintetében, illetve azt, hogy van arra a lehetőség, hogy a bizottság már korai fázisban bemutassa a felhatalmazás alapuló jogi aktusok témáját még elfogadás előtt. Úgy gondolom, hogy a mai az első ilyen alkalom, és feljegyzem, és biztosítom önöket arra, hogy mindent megteszünk azért, hogy ez rendszeressé válhasson. A környezetvédelmi területen, illetve a növényvédőszerek alkalmazásával kapcsolatban a mézelő növényeknél és energia növényeknél. Ezekre a megjegyzésekre reagálva szeretném elmondani, hogy nagyon objektív a környezetvédelmi megközelítés. Ugye a biodiversitást fönn kívánjuk tartani, védeni kívánjuk, Úgyhogy ez gyakorlatilag kétszeresen is környezetvédelem szempontjából fontos terület. A greening területén a gyakorlatban olyan termelési, termesztési feltételeket akarunk kialakítani, mint a környezetvédelmi fókusz területeken. Ez is, azt is jelenti, hogy például a mézelő növények esetén ki akarjuk zárni növényvédőszerek alkalmazásának a lehetőségét. Az energia növényeknél meg akarjuk kettőzni a feltételek alkalmazását gyakorlatilag a szerek felhasználásával kapcsolatos tiltásokat kívánunk bevezetni, ez a növényvédőszerek tekintetében is érvényes. A, az állandó gyárterületekkel kapcsolatban két kérdés is fölmerült a megfogalmazás kibővítésére vonatkozott az egyik, illetve hogy pontosan a technikai kiigazítás az mit is jelent, amit mi most javaslunk a felhatalmazás a jogi aktusban. Ahogy mondtam, az omnibus rendeletben a társ jogalkotó úgy döntött, hogy az állandó gyepterület definícióját kibővíti azért, hogy lefedjünk más területeket, olyan területeket is, ahol fák is találhatók, és vannak olyan dél-európai és észak-európai területek és régiók, ahol nagyon sok területet használnak állattakarmányoztatásra, de ott fák is vannak, akár spanyolországi területet is említhetnék, és az omnibus rendeletben úgy döntöttünk, hogy biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy a tagállamok ezeket a területeket is befogadhatónak határozzák meg a közvetlen kifizetéséknél. A jelenlegi szabályok tekintetében ugye itt azt kell mondani, hogy nem mezőgazdasági elemek is jelen vannak, gyakorlatilag a fákról van szó, tehát itt meghatározásra kerül a maximális nem mezőgazdasági elem mennyisége, illetve ha a tagállam úgy dönt, hogy az úgynevezett ráta megközelítést alkalmazza, akkor ez kell, hogy érvényes legyen erre a területre. Tehát itt olyan területek arányáról van szó, amelyek mezőgazdasági tevékenysége nem alkalmasak, például itt a fák számát kell számítani, vagy a proráta arányt kell számolni tehát a meglévő szabályok is érvényesek lesznek az új definíció tekintetében. Sok, főleg dél-európai területen nem okoz problémát ez a kérdés, tehát a fák jelenléte. A másik elem, amit bevezettünk, ami, és amiatt a jelenlegi, bocsánat, a korábbi definíció megváltozik az állandó gyep terület tekintetében, de itt ez azt jelenti, hogy amint egy területet fel akarnak, vagy meg akarnak munkálni, akkor a rotációs elv megszakad, és akkor ezt a területet állandó gyárterületnek kell tekinteni. Itt a kritériumok kapcsolódnak a 2015-ös bírósági ítélethez is, a korábbi időszakhoz képest tehát változik az állandó gyepterület definíciója, így 2015 előtt, 2015 utáni időszakra tudjuk felhasználni. Ugyan területek, amelyek korábban csak és gyepterületnek voltak tekintelők, ezt követően állandó gyepterületnek tekintendők 2015-öt követően. Tehát fontos, hogy jobban meg tudjuk határozni, és el tudjuk különíteni az ideiglenes és állandó gyepterületeket. Végül pedig Dantan úr kérdésére reagálnék, ami az export hitelre vonatkozott. A szövegtervezetben, amin most dolgozunk, szerepel a javaslat, hogy kizárjuk ezt, tehát itt a élelmiszeripari, illetve a növénytermesztési szektorban a diversifikációhoz kapcsolódik mind mindez, részletes elemzés van emögött. Az export hitel a WTO szabályoknak nem felelne meg, és ezért döntöttünk úgy, hogy kizárjuk ezt a specifikus támogatási lehetőséget a felhatalmazáson alapú jogi aktusokból, illetve a ezen a területen alkalmazható támogatások köréből. Köszönöm szépen! Okej, okay. w takim razie zakończyliśmy ten punkt. Rendben. Akkor, ja elnézést. Kalegem úr még egyszer szót kér. Elnézést. A definícióra szeretnék, tehát a takarmányozó anyagok definíciójára visszatérni. A múltban odafigyeltem erre, most nem én közvetlenül, de olyan gazdák, akik az kellett, hogy tudják, hogy a területük bele tartozik ebbe a kategóriába, vagy sem. És a bizottság azt állapította meg, hogy nincs lehetőség takarmányi jellegű felhasználásra, pedig ők generációkon keresztül látták, hogy ez működik. Akkor kérdezném, hogy az önök definíciója honnan jön. Egy másik kérdésem is hasonló, hogyha 150-es szintet határozunk meg hektáronként. Köszönöm szépen, elnök úr, két kérdésem van. 2015 a bírósági ítéletén beszéltem egy bírósági bírával, és ő azt mondta, hogy a bíróság hibás ítéletet is kimond néha. Ez egy klasszikus uh, hibás ítélet volt. Kontraproduktív volt, és több um, százezer hektár érint ez az új időpont milyen határidő miatt, az öt éves időpontot fel kell bontani, meg kell szüntetni, hiszen így a zöld terület tovább megharadhat. A határidő az öt éves időtartam teljes mértékben kontraproduktív. Baszkórát meg szeretném kérni arra, hogy Gondolkozunk erről, hogy a környezetnek megfelelő-e az, hogy egyetlen növényvédőszeret betiltottak. Itt az a fontos, Például a fehérje növényeknél 300 eh, ezer hektáron nem terveztenek, a eh, méhészek nagyon szomorúak emiatt, és eh, a biztos egy delegált jogi aktus bocsátott ki, és sokkal kevesebb fehérje növényt termesztenek. A bizottságnak most egyetlen esélye volna arra, egyszerű esélye volna arra, hogy egy egyszerű kezelést megengedjen, nem a növények esetében, hanem a talajművelésnél. Így ezt a 300 ezer hektárt újból termeszteni lehetne, a méhészek érdekében is jó lenne, hogyha belátná a hibáit a bizottság annak idején, száz szavazattal többen szavaztak az ellen, hogy az összes növényvédőszert 100%-ban betiltsuk. Köszönöm szépen. Gyakran hangzik eh, ez a kérdés. Danten úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Vissza szeretnék térni a válaszra. Itt eh, nem tudom, mi a probléma WTO-val, nem eh, az exportról van szó hanem egy exportra készült tanulmányról, illetve a növényegészségügyről. Tehát itt előkészítjük a piacot, nem a konkurenciáról van szó szóval másokkal. Én kérem a bizottságot, hogy nézze meg ezt a szöveget, de még pedig egy kicsit pontosabban. Sugestia do País Faz Comissi, Jak widzicie, nie ma łatwo. Ahogy ezt látja, kedves bizottság, mindez nem lesz könnyű. Mi a válaszuk? Köszönöm. Soha nem könnyű, de mindig nagy öröm számomra, ha itt vagyunk. Danten úr kérdésére reagálva, ha megnézzük ezt pontosan, és figyelembe vesszük a megjegyzéseket, akkor visszatérhetünk a megoldásra. Itt a delegált jogjaktus tervezetben ezt vizsgáljuk, ami a kukorica termesztést illeti, az átmeneti fűterületeket. Németországban ezt állandó főterületnek eh, definiálják. Németországban Németország 2018-tól bevezetheti ezeket a művelési kritériumokat annak érdekében, hogy a korábbi állandó fűterület, átmeneti fűterületé válhasson. A delegált jogi aktus nagyon fontos annak érdekében, hogy Németország újra kalkulálhassa a referencia küszöböt. ami pedig a, a növényvédőszerek használták betétását illeti a, az ökológiailag összpontosított területeken, ezt még vizsgáljuk. Ami Flanagan úr kérdését illeti, ezzel kapcsolatban, hogy ez a növény mű természetevő vagy nem, ezt nem zárjuk ki. Ha megnézzük a jelenlegi e, jogalkotást, akkor más fajokra is kiterhetett. ez, bizonyos bokrokra és e, fákra. A hever növényt nem zárja ki ebből. Tehát az a helyzet, amit, amit ön körülírt, állandó fűtöleti nyilvánítást jelenthet, de nagyon nehéz az információk alapján eh, most itt közvetlenül válaszolni az ön kérdésére. Ami eh, pedig a bokrokat illeti, a 100 eh, fa limitet, azt gondolom, hogy ezt a limitet használni fogjuk, még az állandó fűterület definíciójának megváltoztatása után is. A próráta mechanizmus azt gondolom, hogy kiterjedhet a csomag teljes egészére. És akkor ezek a területek a közvetlen kifizetéseknél elfogadhatóak. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Sajrasszony. köszönöm szépen, elnök úr azt gondolom, hogy az állandó zöld terület, és itt a német kollégákra is nézek, nagyon oda kell figyelni, hanem akkor ez rossz irányba megy. Más példákat is meg szeretnék említeni. Hollandiából érkezem, itt vannak nyári ünnepségek, ezt a gazdák zöld területein tartjuk, és hogyha ez megszűnik, akkor nem lehet beásni ezt a területet, mert állandó zöld területről van szó. Uh, húsvét uh, hamarosan közeledik, a uh, um, tűz ünnepénél fájt égetünk el, és akkor ezt sem lehet utána um, beásni. Fontos a gazdák valóságát figyelembe venni. A szabályoknak figyelembe kell venniük a valóságot, és nem csak a környezetet. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Fleneger úr kérdését eh, továbbvinnén. Én meg szeretném tudni azt, hogy a bizottságnak eh, mi a hivatalos válasz erre kérdése. Az én régiómban ez a probléma nagyon aggasztó, hiszen ezt a típusú területet nem tekintik állandó zöld területnek, és egy a lucerna, egy másik növény. Ezzel kapcsolatban is van egy kérdésünk, és szeretnék teljes pontosítást kapni a bizottságtól ezekben a kérdésekben, pontos tisztázást. E, Köszönöm szépen. mondjuk, hogyha nem tudják megválaszolni kimerítően az összes kérdésünket, akkor írásban is elfogadjuk a válaszokat. Elnök úr, francia válaszok. Igen, a Lucerna. És a hanga ezeket a legelőkön használják, eh, lehet állandó módon is használni ezeket a területeket, de a tagország dönt erről. Tehát a francia hatóságok adott esetben, hogy mit tekintenek át a zöld területnek. Azt gondolom, hogy így akkor eh, egyértelmű és világos a válaszom. Nie widzę więcej pytań i zgłoszeń z sali. No, úgy tűnik, hogy más nem kér szót. Sajer asszony, köszönöm szépen. Írásbeli választ szeretnék kapni, de általában nem kapunk írásbeli válaszokat. Én ragaszkodom ahhoz, hogy adjanak írásbeli választ. Poprosimy Igen, akkor megkérjük a bizottságot, hogy eh, írásban válaszoljon, de természetesen írjanak az Európai Bizottságnak is ezekben az esetekben. Nem könnyű azoknak továbbítani ezeket a kérdéseket, akik egy konkrét anyagért felelősek, tehát azt gondolom, hogy ez a lehetőséggel többször kell, hogy éljünk. Köszönöm szépen! Igazgató úr, parancsoljon elnézést, elnök úr. Visszatérek a kérdésre. Nem értettem egészen pontosan a kérdést az állandó zöldterületekkel kapcsolatban, és megígérhetem, hogy írásbeli választ kapnak. Mm, szeretném, hogyha a félreértéseket elkerülnénk. A bírósági ítélet kapcsán, amelyet 2015-ben tettek közzé, nagyon sok állandó átmeneti zöld területet eh, felástak évente, minden évben. Ami a környezeti hatást illeti, mm, nem profitálunk eh, itt a biodiverzitás eh, szempontjából, mi is az, hogy bevezetünk az omnibusban, azt a lehetőséget, hogy a tagországok mérlegeljék azt, hogy amikor az állandó legelőt eh, felássák, akkor ezt a területet ne tekintsék állandó legelőnek. Tehát ez az egyetlen pontosítás De amikor állandó legelőről beszélünk, akkor olyan zöld területet kell tekintenünk, amelyet soha nem ástak fel, a rotáció nem vonatkozik rá. A szénmegkötésre is vonatkozik, és az átmeneti zöld területettől élesen elkülönül. Ezt intenzív célok használják a mezőgazdasági üzemekben küldjék el részletes kérdéseiket, és szívesen válaszolunk írásban is. Prosimy o przekazanie tylko tej odpowiedzi także do... Örülnék annak, hogyha a titkárságnak is elküldenék a választ, és akkor a titkárság ezt mindannyiunknak szét fogja tudni küldeni. Nagyon érdekes témáról van szó és mindannyiunkat érdekel, nem csak azokat, akik a kérdéseket feltették. Megint is eszünk, köszönöm szépen! az állandó legelő aránya nemzeti szinten került meghatározásra, ezt nem látjuk az üzemekre felhozva. Szóval, amit most hallok, ha jól értettem, akkor azt jelenti, hogy sokkal pontosabb lenne a mezőgazdasági üzemekre nézve, akkor ehhez, eh, mivel annyira drasztikus lépésről van szó, egy magyarázó feljegyzést szeretnénk. Obawiam się, że nie jest do końca, pani poseł, że nie jest do końca zrozumiane pytanie. Pani poseł. Azt gondolom, hogy nem jól értettük a kérdést, és önök nem jól értették a kérdést. Nem kell most választani. A kérdésem az az, ahogy most mérjük az állandó legelőt, teljes mértékben különböző, illetve különbözni fog a korábbi rendszertől. Kérem a bizottságot, hogy készítsen egy feljegyzést erről a kérdésről, és reagáljon azokra a pontokra, amelyeket a kollégák felvetettek, hiszen ha megkapjuk ezt a feljegyzést, akkor további vitát folytathatunk, hiszen régiónkban ez egyéni gazdákra nézve hatással lehet, és nem értettem ennek minden egyes részletét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igazgató in written form, I think, to these different questions. Szívesen vissza tudunk térni írásban a kérdésekre. Még egyszer pontosítanám, hogy az a kötelezettség, ami a greening témájában érvényes, állandó gyártőletre vonatkozóan, az egy arányra utal, amit nemzeti szinten kell megvalósítani, vagy meghatározni, vagy pedig, ha egy tagállam úgy kívánja, akkor regionális szinten is meg lehet határozni. Sok tagállam ezt a referencia arányt regionális szinten számítja, és más tagállamok pedig nemzeti szinten. Úgyhogy ha egy gazda egy állandó gyerterület egy részét át akarja alakítani, és ez új állandó gyepterület kialakulását fogja jelenteni, akkor a greening kötelezettséget makroszinten kell teljesíteni, ahogy mondtam, nemzeti vagy regionális szinten. A definíció változása az egy lehetőség, ez egy opció a tagállamok számára. Ennek hatása lesz erre a referencia arányra. Ezt nemzeti vagy regionális szinten kell majd tiszteletben tartani. Az egyetlen individuális kötelezettség az arra az állandó gyepterületre vonatkozik, amelyet környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületnek neveztek meg a Natura 2000-ben, vagy más programok keretében néhány országokban, ahol kötelezettség szerepel arra vonatkozóan, hogy föl kell tartani parcella szinten is az állandó gyepterületeket. Úgyhogy itt két kötelezettség szerepe. Az egyik a makroszintű, nemzeti vagy régió szintű kötelezettség, a másik pedig a specifikusan a környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületek esetén egyedi szinten. Remélem ez most egyértelmű. Sájer asszony kérdése van? Igen. Köszönöm a bizottság reakcióját. A Hollandiában az a helyzet, hogy nagyon sok Natura 2000-es területünk van, és ezeken belül sok állandó terület is. Én azt javaslom, hogy folytassunk le itt egymás közt majd egy vitát konkrétan erről a témáról. Elnök, köszönöm. Köszönöm, igazgató úr. Köszönöm ezt a közvetlen eszmecserét, ez szükséges és nagyon hasznos számunkra, remélem az önök számára is, hiszen mi vagyunk közel a gazdákhoz képviselőként, persze ez nem vádoskodás, ez a természetes menete a dolgoknak. Úgyhogy köszönöm igazgató úr, és köszönöm a bizottság többi képviselőjének is a részvételt, és most tovább lépünk következő napi rendi pontra, eszmecsere a bizottság képviselőjével, a DG Santa részéről, a brazil élelmiszerbiztonsági rendszerről a jelenlegi helyzet. Ezt a prezentációt többek között az Agri braziliai delegációja miatt is kértük közegészségügyi témához kapcsolódik a téma, ezért a szakbizottságunk számára fontos, hogy azonosak legyenek a feltételek az EU és a brazil gazdák számára, élelmiszerbiztonsági területen is. Üdvözlöm Krisztina Lázo Száncot, a Szánte főigazgatóságtól. Ő fogja megtartani ezt a prezentációt a számunkra. van... Az Európai Bizottságot László Szánc asszony és Kumfenták úr képviseli a DG, tehát a Santa Főigazgatóság részéről. Nem tudom, hogy esetleg az idejüket felosztják, vagy csak egyikük fogja megtartani a prezentációt, önökön áll. Minden esetre minket a Szente Főigazgatóság pozíciója érdekel. Önök a szó. Thank you, Chairman, and uh, good afternoon. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a szakbizottság tagjait. A bevezetőt én tartom meg, aztán majd a kollégám átveszi a témát, hiszen a Mercosoros uh, tárgyalásokat ő vezeti, és akkor ő fogja bemutatni a részletesebb kérdéseket. Szeretném bemutatni, hogy jelenleg mi a helyzet, és áttekintést kívánok adni arról, hogy mm, Brazíliában mi a helyzet most. Biztosítani kívánjuk azt, hogy az EU állampolgárok teljes egészségügyi védelmet kaphassanak. Visszatekintenék 2017 márciusára. A bizottság akkor kapott tájékoztatást, egy tanulmányon keresztül, hogy Brazíliában egy felmérést végeznek a braziliai MAPA intézmény, amely az élelmiszerláncot felügyeli, mert szabálytalan vágási eljárásokat, gyakorlatokat találtak. Kárna Fráka műveletnek nevezték mindezt. Ez felvetette, hogy kockázatos a hús, brazil húsimport az EU-ba, és az első intézkedéseként felfüggesztettük az importot a csalásban résztvevő vágóhidakról, és ezt követte ezeknek a vágóhidaknak a levétele arról a hivatalos listáról, amelyek EU export engedéllyel rendelkeznek. Továbbá az import ellenőrzést megerősítettük, az összes szállítmányt 100%-osan fizikailag ellenőriztük Brazíliából, és 20%-ot pedig mikrobiológiai laboratóriumi tesznek vetettük alá, aminek során a szalmonella jelenlétét vizsgáltuk. A költségeket az importőröknek kellett vég, vállalniuk. Az intézkedések a normál határellenőrzés intézkedésekhez képest pluszban kerültek bevezetésre. Ugye általában minden olyan áru, ami megjelenik az EU határán, dokumentum ellenőrzésen, beazonosításon és fizikai ellenőrzésen esnek át. 2017 májusában a bizottság egy auditot végzett hogy értékeljük a brazil ellenőrzéseket az állati származású EU-ba exportálandó termékek tekintetében. Brazília sertéshúr esetén nincs braziliának engedélye, és csak bizonyos államokból és bizonyos üzemekből származó marhahúst exportálhat az EU-ba. Az audit eredménye az volt, hogy súlyos aggályok merültek föl. Bizonyos korábbi ajánlásokat nem vettek figyelembe. Az auditot követően felkértük a brazil hatóságokat, hogy átfogó akciótervet állítsanak össze, reagálva az Európai Bizottság audit jelentésében szereplő ajánlásai alapján, és hogy jelentsenek rendszeresen a végrehajtásról a bizottság számára. A hús botrány követően illetve az audit eredményeket követően azonnal cselekedett a bizottság. És most szeretnék utalni két levélre. Andri Kajtusz biztos úr írta az egyiket június 17-én azért, hogy specifikus erős intézkedéseket vezessenek be. Az első cél az volt, hogy az összes hús exportáló vállalkozást és vágóhidat le kell venni az EU exportra jogosult vágóhidak listájáról. A második pedig egy tiltás volt, hogy a listákra új üzemeket nem szabad fölvenni az EU exportra jogosultak listájára. Továbbá azt kértük Brazíliától, hogy 100%-os export mikrobiológiai ellenőrzés végezzenek. Eredetileg ez 20%-os, de azt kértük Brazíliától, hogy export előtti 100%-os ellenőrzést végezzenek, erről adjanak ki egy igazolást ami azt tartalmazza, hogy ellenőrzés alá került a szállítmány, és hogy salmonella mentes. Brazília elfogadta ezeket az intézkedéseket. Az ajánlások és a brazil hatósági akcióterv 2017-es májusi auditot követően 6 hónapba telt, mire ezek elkészültek, és decemberben a bizottság úgy döntött, hogy 2018. januárjában újabb auditot végzünk. Ezt el is végeztük, január 20 és február 5-e között. Ennek az auditnak az általános eredménye azt mutatja, hogy fontos lépések történtek és történnek a helyzet kezelése érdekében, és így már jelentős módon javult a helyzet. A teljes, illetve részletes audit eredmények alapján mértük fel a helyzetet, mindez az audit jelentésben szerepel illetve a brazil hatóságok válaszát is figyelembe vettük. Továbbra is szorosan nyomon követjük a fejleményeket és az intézkedések hatékonyságát. Továbbá azok a megerősített ellenőrzések, amelyeket említettem, továbbra is érvényesek. Mostanáig 22 ezer tonnányi szállítmányt vége, ellenőriztünk, és több mint 500 ezer laboratóriumi elemzést. Március 5-én a bizottságot Brazília tájékoztatta arról, hogy a Kárna Fraka művelet keretében egy újabb fellépést indítanak, és a csalás gyakorlatilag három üzemre és három laboratóriumra terjed ki, ahol a mintákat módosították és hamisították. Március 5-én történt ez, és a Ugyanazon napon a bizottság felhívta a Brazíliát arra, hogy részletes átfogó tájékoztatást adjon a helyzetről, valamint az elfogadott intézkedésekről, a konkrétan a két érintett és a üzem, illetve a csalás által érintett laboratórium tekintetében. Aztán az igazolást igazolási rendszert, tanúsítási rendszert felfüggesztették, és az összes olyan szállítmányt leállítottuk, amelyek még nem kapták meg az engedélyt ezekből az üzemekből, valamint minden olyan szállítmányt leállítottunk, aminek a laboratóriumi tesztjét a botrányban szereplő három laboratórium valamelyike állítottak ki. Brazília március 9-ére adott választ, vagy arra kértük föl, és akkor tájékoztatást is kapott a bizottság Brazília részéről, illetve további információkat adtak március 15-én. A helyzet jelenleg az, hogy felfüggesztették március 5-től kezdve három laboratóriumot, plusz ellenőrzéseket vezettek be hivatalos laboratóriumok részéről, ezek akreditált laboratóriumok, és a magán laboratóriumok eredményeit ellenőrzik, illetve nem csak a három üzem esetében, amelyek a csalásban szerepeltek, és a március 5-i jelentésben megnevezése cégekkel szerepeltek, hanem a BRF üzem, cég üzemeiből is felfüggesztettük az importot. Tehát a brazil hatóságok az összes BRF üzemre kiterjesztették az EU iralmat. Természetesen szoros kapcsolatban vagyunk a brazilokkal. Egyrészt, hogy egyetemi információt kapjunk a kivizsgálásról, másrészt, hogy a, ellenőrizzük, hogy az egyes üzemek export felfüggesztését valójában végrehajtják el és milyen módon. Holnap is lesz egy találkozó, illetve ahol a brazili témáról is beszélni fogunk. Ez egyetemű, hogy a bizottság szorosan nyomon követte a helyzetet, és szigorú intézkedéseket hozott azért, hogy védje az EU állampolgárok egészségét. Ez tovább fog folytatódni, szoros kapcsolatban állunk a brazil hatóságokkal, ahogy mondtam, a plusz információk alapján a bizottság természetesen készen áll arra, hogy bármilyen szükséges további intézkedést meghozzon, aminek a célja az EU állampolgárok egészségének a védelme. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig következik eh, a parlamenti képviselők kérdései. Danten úr lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a prezentációt is a bizottság részéről. Ami engem illet, az elmúlt napok során jó néhány dolgot olvastam, és ezzel kapcsolatban kérdéseim is lesznek az Európai Bizottsághoz. Ami például az egészségügyi kérdéseket illeti, úgy tűnik, hogy különböző laboratóriumokban végeztek ellenőrzéseket, és hogy ezeket egyszerűen meghamisították. Vajon az Európai Bizottságnak vannak-e saját laboratóriumi eredményei, amelyeket európai laboratóriumokban készítettek? Nem csak a szalmonellózis jelent itt problémát. Például Dél-Afrika esetében úgy tűnik, hogy a lisztéria is problémát jelent, és tehát pozitívak lettek az erre vonatkozó tesztek. Ami pedig a brazil tisztviselőket illeti, akikkel önök is kapcsolatban vannak, hát ugye minden mészárszéknél kell legyen jelen egy állatorvos is, de vajon ők úgy gondolják-e, hogy Brazíliában van elég állatorvos vagy sem, ahhoz, és eléggé képzettek-e ahhoz, hogy az ilyen típusú problémákat, illetve szakértelmet biztosítani tudják. És az utolsó kérdésem pedig az állatok táplálkozására vonatkozik. Önöknek, ugye önök nagyon sok kötelezettséget rónak a mi gazdáinkra, vajon Brazíliában hogyan történik mindez, és az ellenőrzések által biztosítani tudjuk-e azt, hogy a különböző um, táplálékkiegészítők, illetve az állattakarmányozásban nem alkalmaznak általunk tiltott anyagokat, akár hormonkezelt anyagokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szép és jó az, hogy vannak európai követelmények, de ugyanakkor ez semmit sem ér, hogyha Európa nem ellenőrzi az importtermékeket. Nagyon fontos lenne, hogy a normák betartását az egészségvédelem területén biztosítani tudjuk. Oda kell figyelni nem csak az elvekre, hanem az ellenőrzésekre is. Ugyanis az emberi egészséggel nem lehet viccelni, a peszticidek, az antibiotikumok és a GMO terméke mentesség abszolút alap számunkra, és azt gondolom, hogy ezt csak az ellenőrzéseken keresztül lehet biztosítani. Nagyon fontos, hogy az import élelmiszer termékek esetében ne történjenek olyan botrányok, csalások, mint amilyen ez a brazil eset volt. Köszönöm. Jó sok mindenkivel beszélgettem a választókörzetemben is, és alapvetően senki se jött oda, hogy megkérdezze, azt tőlem, hogy hogyan is juthatnunk, juthatnánk brazil hústermékekhez. De kit szolgálunk mi ki? Az embereket, vagy egyáltalán kit? Tehát nálunk otthon az emberek nem gondolnak arra, hogy brazil húst szeretnének, vagy marhahúst akarnak kóstolni. Van nekik nagyon jó marhahús termékük saját is. Én egyszerűen nem értem azt, hogy erre miért van szükség, itt van valami olyan termék, ami tökéletesen megfelel itt Európában is, és nagyon-nagyon magas minőségű, akkor miért akarunk mi elmenni a világ másik oldalára, hogy aztán silány minőségű termékeket importáljunk? Hány tonnányi marhahús importról van itt pontosan szó? Bizony, Írországban sok mindenkivel beszéltem erről, meg tudnák nekünk mondani azt, hogy pontosan hány tonnát importálnak a brazil marhahúsból, noha soha nem kérte senki egyébként ezt a terméket. És aztán itt van az állategészségügyi eljárások megbízhatósága. Vaja, vajon hogyan tudjuk ezt biztosítani, mert elmondtuk már azt többször is, talán Clerk úrral együtt, az Agriszakbizottságban mindenki kórus szerűen ugyanazt mondta. Nem kérünk ezekből a termékekből, nem akarjuk ezt. Ők azt mondják, hogy jó, jó, nagyon jó, de hát így fogják ezt importálni. De könyörgöm, erre nincsen kereslet. Miért van erre szükség? Ki az, aki odajött önökhöz, és azt mondta, hogy én inkább brazil hús szeretnék fogyasztani, és nem európait, hogy hm, ez milyen finom lehet. Valaki valaha odajött önökhöz egy ilyen kéréssel? Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak az információkat. Nagyon érdekes volt, nagyon jó volt. Persze vannak kérdéseink is. Ma reggel beszéltünk már az állategészségügy, illetve állatjóléti kérdésekről, és felmerül bennünk az a kérdés, hogy vajon milyen volumenben importálunk Európába marhahús termékeket elképzelhető szerintem bőven az is, hogy tökéletesen megfelel az európai marhahús is. Ráadásul mi megfelelünk a saját környezetvédelmi szabályainknak, sőt, még ennél bőven tovább is megyünk, és bizony nagyon is versenyképesek vagyunk az árak szintjén is. De bizony, amikor importálunk, akkor sokkal rosszabb szintű, tehát alacsonyabb sztenderdek alapján importálunk. Miért van erre szükség? Mi szükség van erre? Ráadásul a klímaváltozás ellen is szeretnénk harcolni, tehát szerintem talán itt az ideje, hogy az Európai Unió nem csak a jó minőséget kell biztosítsa, hanem oda kellene figyelni az egész termelési ciklusra az elejétől egészen a végéig, főként a hústermékek szempontjából oda kell figyelni a környezetvédelemre gyakorolt hatásra is. Ami a harmadik országokat illeti, hogyha valaki harmadik, hogyha ez Európai Unióba akar exportálni, akkor nem ugyanolyan szabályoknak kell megfeleljen, mint ami saját szabályaink alacsony áron termelnek, sokkal versenyképesebbek, mint mi, és ugyanakkor mi támogatjuk ezeket az országokat, azokat az országokat, akik igaziból fittyet hánynak a környezetvédelemre és más szabályokra, más kritériumoknak sem felelnek meg. Az energiaszektorban például már most is megpróbálunk odafigyelni arra, hogy jó döntéseket hozzunk. Az Európai Unió például megfelelő sztenderdekkel rendelkezik ezen a területen is. És számunkra ez nagyon fontos. Nem szeretnénk, hogy a harmadik országok beli termelők olyan termékekkel jussanak ki a mi piacainkra, amelyek nem felelnek meg ezeknek a sztenderdeknek. Hogyha a klímaváltozás ellen akarjuk felvenni a harcot, és jó sztenderdek mentén kívánunk értékesíteni, akkor fontos az, hogy mindenhol azonos feltételeket tudjunk teremteni. Köszönöm. Köszönöm. Nos, hát azért ez eléggé félelmetes ügy ez az élelmiszerbiztonsági kérdés, főként a brazil hústermékekkel kapcsolatban. Szerintem elképesztő az, hogy tulajdonképpen a laboratóriumok meghamisítják az eredményeket Brazíliában, és azt mondják, hogy biztonságos egy termék, amikor nem az. Úgyhogy általában azt szoktam mondani, hogy köszönöm szépen a bizottságnak, hát most azt gondolom, hogy ezt nem tudom most megtenni. Minden exportőr egyben importőr is. Flanagan úr azt mondta, hogy ki fogja egyáltalán ezeket a ö, termékeket fogyasztani? Hát én azért ennél tovább mennék, valószínűleg van rá piac, és a bizottság pontosan tudja, hogy kik az importőrök, biztos, hogy léteznek ezek az importőrök, és ö, ezt jó lenne tudni, hogy kik ők. Természetesen nem meglepő az, hogy félünk az olcsó importtermékektől, és ez azt is jelenti, hogy a címkézésnek sokkal jobbnak kell lennie, hogy a fogyasztók pontosan tudják azt, hogy mit fogyasztanak el. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a legnagyobb kiskereskedelmi hálózatokat meggyőzzük arról, hogy mennyire fontos és jó termékek, mennyire fontos lenne saját hazai termékeket fogyasztani, és hogy ezek mennyire jó minőségiek. Mert bizony a laboratórium eredményeket is megtrükközik megkozmetikázzák, és bizony azt hiszem, hogy az élelmiszerimport esetében az emberi egészségre gyakorolt hatás talán a legfontosabb. Úgyhogy kérem, hogy a bizottság tájékoztasson bennünket arról, hogy kik az importőrök. Ja, vielen Dank, äh, Köszönöm szépen a bizottság beszámolóját. Azt gondolom, hogy az alapvető kérdést nem is vetették fel a fő rossz dolog az, hogy nagyon sok a korrupció. És úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült tisztázni. Ez egy alapvető probléma a tagországokban, hogy például a kormány, amelynek kormányfője súlyos vádak alatt áll, hát ez nagyon nehéz kérdés. Itt kis ügyeket kezelünk úgymond ahhoz képest, hogy a nagy dolgokat pedig szem előtt tévesztjük. A kérdések elhangzottak. Nagyon sok régióban sok a szántóföld, illetve legelő. Itt kivágták az erdőt, mi az, amit takarmányként termesztenek, mi az, amit takarmánynövénynek használnak. Brazíliában 30 növényvédőszer engedélyezett, ezeket már Európában megtiltották, tehát itt az összevetés kérdéséről van. hormonnal um, állatok uh, húsa is piacon van mert hogyha ez így rendben van, akkor a probléma meg is van oldva. Én úgy érzem, hogy pont itt kezdődnek a problémák, és hogyha önök azt mondják, hogy ennek a húsnak az aránya csökkent, hát lehet, hogy bizonyos mennyiségeket visszaküldtek, a kontrollok nem voltak elég szigorúak. Hogyan tervezik a jövőt? Akkor majd, amikor ezek a mennyiségek meg sokszorozódnak, tehát ha 100 tonna ról importálnak vámmentesen, akkor ez egy másik dimenzió. Tehát itt az alapkérdésekre kell választ adni, ami pedig a braziliai látogatásunkat illeti. Ha megnézem például azt, hogy mondjuk egy családi üzemet látogatunk meg, 280 ezer hektárnyi. Ez meghatározó a brazil mezőgazdaságban, illetve hogy ezt csak a látogatási programok alkalmával látogatjuk azért, hogy a kormánynak reggelt tegyünk. Arguján asszony. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Szerettem volna ezen a problémán kívül más problémákra is utalni. Például a baromfi termékekre gondolok, nem csak Európában, hanem más országokkal kapcsolatban is egyértelműen kiderül az, hogy vannak olyan szabályok, amelyeknek megfel, meg kell felelniük. Nagyon nagy problémák voltak, és korlátozások ezzel kapcsolatban, és nem tudom, hogy az Európai Bizottság vajon ezzel kapcsolatban mit tud mondani hogyan áll a helyzetet a baromfi termékekkel kapcsolatban most. Ami a Mercosur-t illeti, velük is fel kellene, fel kellene venni a kapcsolatot a Mercosur delegációval, mert az állat egészségügyi kérdésekben óriási a különbségek vannak a paraméterek tekintetében. Ez nem csak az export termékekre van hatása, hanem az állat egészségügyre, mint olyanra is. Éppen ezért fontos az, hogy a Mercosur megállapodás esetében hangsúlyozzuk azt, hogy az európai sztenderdek igen magasak, és amikor Brazíliába látogat a Mercosur delegáció, akkor ezt hangsúlyozni kell. Nagyon fontos az egészségügyi kérdés, és engem az érdekelne konkrétan, hogy mi a helyzet a csirkehússal és az ezzel kapcsolatos ellenőrzésekkel. Köszönöm.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 ez egy rendkívül fontos kérdés, és olyan, mintha a saját hústermelőinket hagynánk cserben. Nem ezt akarjuk tenni, hogyan tudjuk megakadályozni ezt a nagyon negatív folyamatot. Hogyan lehet állandóan ellenőrzéseket végezni, úgy, hogy közben kinevet bennünket a világ. Hát látjuk ugye a különböző botrányok egymást követik, és az Európai Bizottság állandóan arról beszél, hogy a nem fair piaci magatartás hogyan valósul meg. Itt egy európai stratégiai megközelítést kellene alkalmaznunk a külföldi befektetők esetében is. Ugyanakkor, hogyha megnézzük azt, hogy az irányelvet hogyan akarjuk felülvizsgálni, mint hogyha az Európai Bizottság egyszerűen nem látná be azt, hogy a saját termelőit hagyja magára, mert óriási versenynyomást gyakorolnak rá a harmadik országok beli gazdák. Én kaptam olyan leveleket, amelyek az alapján kiderül az, hogy tulajdonképpen lobby tevékenység is megvalósul ezen harmadik országokbeli termelők részéről az Európai Bizottságban, és nem értem azt, hogy miért van szükség arra, hogy Brazíliából importáljunk baromfi termékeket, és ezzel nehéz helyzetbe hozzuk a saját termelőseinket. A brazilok esetében ugye nincsenek ugyanazok a feltételek biztosítva, mint a hazai termelők esetében. Egyébként bizony ez megtörténik, higgyék el, hogy be áramlanak, vagy beépülnek olyan emberek az egész adminisztrációba, akik lehetővé teszik azt, hogy a harmadik országok érdekei érvényesüljenek. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentést a bizottságnak, és ez aggaszt engem, úgymond. Ha megnézzük, hogy laparokkal történt együttműködést, akik bizonyos tanúsítványokat adtak el, még nem voltak megbízhatóak, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy mire figyeljünk mi oda konkrétan, hogyha az agrival oda látogatunk, hogyan működik a brazil ellenőrzési rendszer általában. A 10%-os számban a fejemben, adatok 10%-ánál lehet a visszakövethetőséget látni a születésüktől a levágásukig. Itt különböző standardok ütköznek, különböző versenyhelyzetek, és az európai gazdák hátrányos helyzetbe kerülnek. Egy kereskedelmi megállapodással nem tudunk egyetérteni, ahol 100 ezer tonna, tonna szárnyasról van szó, illetve marhahúsról, és olyan termékek kerülnek az európai piacra, amelyek nem felelnek meg a mi standardjainknak. Tehát itt egy egyértelmű szabályozást kell találni, azért, hogy ne történjen sem meg mindez. Az Európai Uniós megjelölése, nem EU-s hús megjelölése, Önök tudják azt, hogy hat évvel ezelőtt jártam Brazíliában, és hogyha belegondolok abba, hogy minden egyes ponton, ahol jártunk, PowerPoint előadást kaptunk, mi szerint az esetet nem vágják ki, és minden lehető legjobb Brazíliában, akkor tudni kell azt, hogy mennyire tűrőképesek úgymond ezek a tanúsítványok egyáltalán nem megbízhatóak, vagy mi végezzük ezeket a ellenőrzéseket, és biztosítjuk azt, hogy a fogyasztóinkat megvédjük, vagy pedig eh, nem kötünk ilyen kereskedelmi eh, megállapodásokat töménytelen mennyiségű húsra, amit nem is tudunk megenni. Köszönöm szépen, Andriu képviselő. Oui, merci, monsieur le, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nemrégiben jártunk Brazíliában, köszönöm a bizottság jelentését, beszámolóját. Fontos, pontos elemzést készíteni. A hozzászólások egy része a szabad kereskedelemre, az igazságos kereskedelemre vonatkozott, itt eltérnek a nézetek. Nagyon sok a kétel bennünk, a tenyésztés módjáról, a szociális normákról, a környezetvédelmi, egészségügyi előírásokról, az antibiotikum használatáról, a hormonok használatáról. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos felelősség a Mercosur országokkal szemben is. Meg kell nézni ezt, hogy milyen szintű a korrupció csalás Brazíliában. Tehát, hogyha egy delegáció utazik, akkor fontos, hogy kézzelfogható elemeket tudjunk bemutatni, és a tényleges helyzetet be tudjuk mutatni. Nagyon fontos elmondani azt, hogy a bizottságnak fontos elemeket kell megosztania velünk. Megint azt mondja, utalt arra a problémára, mi szerint van a kétek a környezeti egészségügyi erősök betartását illetően az élő állatoknál és a vágott elhullott állatoknál. Mit gondol mindezekről a bizottság? Az utánajárás, nyomozás úgymond lehetővé teszi azt, hogy a helyzetet megfelelően feltérképezzük. Köszönöm. Guinness. Yes. Thank you, Chair, and my thanks to the Commission. I suppose those who visited uh, the... Köszönöm, elnök úr. Azok, akik uh, Brazíliába látogattak, Néhány évvel ezelőtt, 2015-ben újba súlyba folytatjuk ugyanezt a vitát, csak hogy a helyzet egyre rosszabbodik. A korrupció szintje a húsiparban nagyon aggasztó, ennek az egyetlen jó része az, hogy e, erről beszámoltak a hatóságok, és tisztában vannak vele, mennyire biztonságos az, hogy a korrupciót úgymond sikerült kiírtani. Ami a standardokat illeti, mit tehetünk mi az Európai Unió részéről? Itt a 100%-os nyomozásról van szó, ami pedig a címkézést illeti, nagyon sok kérdés inkább a szolgáltatói ágazatokra, a cateringre vonatkozik, Tehát nem lehet erre címkét ráhúzni. Úgymond egy kicsit bonyolultabb ennél a helyzet, és azt gondolom, hogy a bizottság jó lenne, ha ezzel foglalkozni tudna. Köszönöm. bizottság képviselőjét kérnem arra, hogy reagáljon az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, megpróbálom ezeket végigvenni, remélem nem hagyok ki semmit, ha ez így lenne, akkor kérem emlékeztessenek. Nagyon fontos eh, elmondani azt, hogy eh, itt egy brazil válságról van szó, nem EU-s válságról. Az EU-ban létezik egy szabályozás, fel vagyunk készülve bizonyos eseményekre, gyorsan tudunk le- reagálni, viszont az importra is ugyanazok a szigorú szabályozások vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy Európa nem egy olyan nyitott kapu, amelyen mindenki beléphet. Az import eh, feltételeink nagyon pontosak, szigorúak, tehát nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a, az import feltételek, amelyeket előírunk a belépő termékek számára, lehetővé teszik azt, hogy ezeket a magas szintű standardokat biztosítsuk. A második pont az auditok kérdése. 2017-ben volt egy audit, és ezeknél az auditoknál e, súlyos bizonyítékokat találtak, tehát hogyha helyszíni ellenőrzéseket végzünk egy exportengely rendelkező országban, akkor vannak e, cselekvési tervek, ajánlások és van egy follow-up, tehát nagyon fontos elhívni figyelmet arra, hogy ebben az esetben és megvannak a szükséges garanciák arra, hogy azok a termékek, amelyek fontosak, és amelyeknél találtunk szabálytalanságot, fontos, hogy legyen follow-up. A nem eu tagországnak be kell nyújtania egy cselekvési tervet, és igazodnia kell az ajánlásokhoz. A kérdés, ami a laboratóriumokra vonatkozott, az bevezetőben is elhangzott ez, a csalás kérdése kapcsán, ami az EU-s oldalt illeti, százszerzalékos az ellenőrzés, megerősítettük az ellenőrzéseket 20%-okkal, itt szalmonellát próbálják kiszűrni laboratóriumi tesztekkel. Miért a szalmonellát? azért mert a csalás főként ehhez kapcsolódott, és vannak speciális szabályok, amelyek a szalmonellára vonatkoznak. Éppen ezért a plusz 20%-os ellenőrzést előírtuk, mert biztosítani szerettük volna azt, hogy ezek az engedélyek megfelelőek, valósak, és megfelelnek a valóságnak. Ami az importok számát illeti, kérdés megállszósan nehéz. Az adatokra tudok reagálni, amelyek előttem vannak az importokról. Ha megnézzük az importokat 2016-ból, akkor ha megnézzük az összes húst, a marhahúst, csirkehúst, lóhúst, akkor 575 ezer tonnányi hús mindez. Ha megnézzük a fogyasztást, ez nagyon fontos az EU-ban, akkor az általános fogyasztás, és itt az összes fajta húst ide vesszük, akkor 43 millió tonnára jutunk, az, hogy ezt kieszi meg, azt nem tudom, de úgy tűnik van erre igény, és ami az általános fogyasztást illeti, azt gondolom, hogy ez limitált, hogyha összevetjük az EU-ban a marha um, fogyasztás, marhús fogyasztását, illetve a Brazíliából érkező importot. Ami a speciális kérdéseket, illetve Brazíliában az élelmiszer standardokat, Remélhetőleg a bevezetőn világos volt az, hogy a bizottság akkor tájékoztatták a brazil hatóságok, és nem nagyon örültünk annak, hogy korábban nem tájékoztattak bennünket, ezt a brazil hatóságok megpróbáltak korrigálni, megkaptuk az összes információt, és ilyen jelenlegi szabályok alapján szoros figyelemmel követjük mindezt, annak érdekében, hogy a termékek megfeleljenek a mi szabályainknak. Elhangzott az antibiotikumok kérdése, mint ahogy tudják, Európában 2006 óta ez tiltott, a mikrobakteriális rezisztencia prioritás a bizottság számára. A bizottsági cselekvési tervre utalnénk, amelyet a múlt évben fogadtunk el. Amikor az antibiotikumokra utalunk esetek használatára, akkor biztosítani szeretnénk azt, hogy az EU-ba érkező termékek összhangban állnak a szabályokkal, és itt nincsen maradvány anyag. Ez azt jelenti, hogy az exportra történő, az EU-ba történő export, ez egy alapfeltétel, tehát nem EU-s ország, aki exportálni szeretne az EU-ba, fontos, hogy bizonyítékot, bizonyítékkal rendelkezzen a maradványanyaggal kapcsolatban minden évben, minden évben be kell e, nyújtaniuk e, ezt a reziduális tervet, és amennyiben ez megfelelő, akkor lehet folytatni a munkát. Előfordul az, hogy nem felel meg a szabályoknak ez a terv, nem Brazília esetében, úgy az engedélyezést e, fel lehet bontani. Ami az auditok eredményét illeti, nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az auditok és a follow-up audit, amelyre ebben az évnek az évnek januárjában került sor, a májusi ajánlásokat tükrözik, tehát nem egy általános auditról volt szó, nem mezőgazdasági üzemeket vizsgáltunk, és nem az általános egészségügyi rendszer Brazílban, hanem a cselekvési tervhez tértünk vissza, amelyet Brazília 2017 májusában mutatott meg, utána akartunk járni annak, hogy a cselekvések, a fellépések eh, Brazília kapcsán érvényre jutottak. Volt egy utalás stratégiai vitáról, a vitára. Eh, Ebben én nem vagyok kompetens a holland képviselőnek mondom azt, hogy ezt a kérdést továbbítom majd az értékes személynek a bizottságon belül, és ő fog rá válaszolni. Ami ezt a kérdést illeti, hogy mi történik akkor, Van csak programot próbáljuk meg összeállítani. Egyetlen dolog, amit elmondhatok, az az, hogy nagyon fontos olyan termékeket összpontosítani, amelyeket az EU-ba exportálnak. Természetesen Brazílián belül nem engedjük meg a hormonok használatát, bizonyos maradványanyagok használatát sem. Részemről, hogyha a látogatás alatt nagyon fontos ezekre a pontokra összpontosítani, amelyek kaptak export engedélyt az EU-ba. Sorry. Uh, just a question relating to... Uh... Kérdés. ami az engedélyezett intézmények számára vonatkozik, illetve az ilyen az engedélyezett uh, tartományok számára a marhaús csirke esetében, a marhaús esetében 9 állam exportálhat marhahúst az EU-ba, és a 9 tartományon belül 83 intézmény szerepel, a marhahús exportjára, a vonatkozóan vannak speciális szabályok, speciális szabályok, amelyek a visszakövethetésségre vonatkoznak. 9 a tartományban az export engedélyezett. A 27-ből a felre engedélye rendelkezik, vannak olyan intézmények, amelyek eh, eh, kikerültek, 50 ilyen van még a listánkon. Az intézmények száma, tehát ezt egyenlőre felfüggesztették a certifikáció miatt. Remélem válaszoltam az összes kérdésre, ha mégis kihagytam volna valamit, akkor elnézést kérek, nyugodtan térjenek rá vissza. Ktoś z pani, panu posłów... Köszönöm szépen, kérdezném, hogy valaki még kívánna hozzászólni. Dántan úr. Három kérdést tettem föl, a laboratóriumos kérdése választ adtak, aztán az ha a hidakon az állatorvosi ellenőrzésre se kaptam választ, illetve arra sem, amikor rákérdeztem, hogy az elemzéseket a maga a bizottság végzi, vagy pedig egyszerűen csak a brazil elemzéseket elfogadjuk. Uh, uh, sorry, in, you mentioned 570. 475 ezer tonnát említett. Ez a Mercosur országra vonatkozik, vagy mire? Köszönöm, elnök úr. Az első három kérdés közül az első a laboratóriumokra vonatkozott, azok a tesztek, amelyeket az EU belépésnél végzünk, ezek a tesztek a baromfi esetén a szamnelára vonatkoznak. Utalás történt a lisztériára is, és hogy ez felvetette a fejét nemrég Dél-Afrikában. Itt a EU-s monitorozási rendszerről van szó. Brazília esetében nem kellett ilyen tesztet végezni, hanem csak a salmonella tesztet. Aztán a képzés és a elhutállatok vizsgálata. Nem ennél a konkrét esetnél, mert itt a májusi audit eredményének a nyomon követésére koncentráltunk, és itt a marhaús ágazatot ellenőriztük elsősorban. Természetesen vannak ellenőrzések kapacitás és képzésre vonatkozóan is, azon állatorvosok képzése tekintetében, akik a vágás előtti, vágás utáni ellenőrzéseket végzik, tehát ők is részesei az auditnak az adit jelentésben szerepelnek az ilyenfajta képességekre vonatkozó eredmények és a képzésre vonatkozó eredmények. A gyógyszerezéssel kapcsolatban ezt egy másik programunk fedi le. Brazília minden évben be kell nyújtson egy jelentést a maradvány gyógyszerekre vonatkozóan. Az információt éves szinten adják meg a bizottságnak, és a bizottság értékeli ezt a jelentést. Természetesen, hogyha nem elégségesek az információk, akkor további információkat kérünk az országtól, ebben a konkrét esetben Brazíliából, vagy pedig a rosszabb esetben le kell állítani az exportot. Konkrét kérdés merült fel az importtal kapcsolatban, és a marhahúsra vonatkozóan. Most, ha marhafélék importját nézzük, akkor 65 ezer tonna a szám, Összességében 575 ezer tonnát említettem, tehát 65 ezer tonna a marhafélék esetére vonatkozó mennyiség Brazíliából. Most úgy gondolom, hogy a további kérdésekre is választattam. Köszönöm. Igen, én is így gondolom, hogyha nincs további kérdés a képviselők részéről, akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot. És hálásak lennénk, hogyha megkaphatnánk az írásos válaszokat. Az információkat a braziliai misszió alatt is majd tudjuk használni, jobban fel tudunk készülni a braziliai látogatásra. És most átérünk, illetve köszönet még egyszer a bizottság képviselőjének. A globalizáció ellenünkre fordítása, a kereskedelmi szempontok. Az előadónk Bach asszony. Az illetékes bizottság az INTA. Ott Schuster úr az előadó. Itt a bizottság jelentése van szó globalizáció használata. Január 23-án a koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy véleményt készítenek a mi szakbizottságunkhoz tartozó aspektusok tekintetében, tehát a bizottsági jelentés a kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelempolitika a globalizáció elejünkre fordítása érdekében. Erről a bizottsági jelentésről van szó. Ez kapcsolódik Juncker elnök úr az unió helyzete beszédéhez, illetve 17. szeptember 13-án egy kereskedelmi csomag és befektetési csomag javaslattal állt elő a bizottság. Ehhezekhez is kapcsolódik ez a jelentés. A saját kezdeményezésű jelentés a több oldalú kereskedelmi rendszerre koncentrálódik, a vto s kérdésekre, az FTA jövőjére, valamint a tárgyalási mandátumra, piaci hozzáférési stratégiák, kereskedelmi eszközök, közvetlen külföldi befektetések, mindezekkel az aspektusok érintik a mi szakbizottságunkat, hiszen ezek a tárgyalások fontosak az EU mezőgazdasági szektora számára. Ma eszmecserét folytatunk Kádenbach asszonynal, és késedelem nélkül meg is adom neki a szót. Fontos ez a téma az unió egységes piaca miatt. Önél szó. Ja, ich darf mich einmal bei dem Vorsitzenden. Köszönöm szépen a bizottság magyarázatát. Azt gondolom, hogy a vita, amit Brazíliával kapcsolatban folytattunk, nagyon értékes előkészítése ezeknek a kérdéseknek, a globalizációnak, hiszen ez megmutatta azt, hogy milyen sok probléma adódik a globalizációból. Ami a nagyságrendeket illeti, az agrárszektort, hát egy áttekintésről van itt inkább szó. 2011 óta a kereskedelmi élemünkben nem EU-s országokkal export többletünk keletkezett, amely konstanson fejlődött az elmúlt időszakban. A mi kereskedelmi partnereink, akik ehhez hozzájárultak, az az USA, Kína, az exportok teljes értéke 2016-ban 130,7 milliárd euró volt, 2015-höz képest ez több mint 1%-os növekedés, 1,2%-os, és ez több mint 7 et teszi ki az exportoknak, az importoknál ez 6,6%-at, az EU érkező import 66 et teszik ki a mezőgazdasági termékeknél. Itt a sertéshút, hús nagyon fontos, illetve az olívaolaj az import partnerek elsősorban Brazília az egyik legfontosabb partner, az USA, Argentínia és Kína, és a hús mellett a kávé, pálmaolaj, gyümölcsök szerepelnek a termékek között. Schuster úr jelentése elsősorban csak a kereskedelemhez kapcsolódó aspektusával foglalkozik a globalizációnak olyan területekkel, amelyek nekünk is fontosak, szociális kérdések, környezetvédelmi kérdések, ezek alárendelt területek, Hát az Agrárbizottság feladata lesz, hogy ezek az exportokkal összefüggésben, illetve az importokkal összefüggésben kihatásokat nem csak kereskedelmi szempontjából vizsgálják, kereskedelmi jogi szempontból, hanem a teljes mezőgazdaságra lebontva. Szimpatok kivé növekedésével veszélyeztetett úgymond a kkv helyzete, ők nehéz feltételek mellett termelnek, mindegy, hogy a történelmi adottságaik miatt, vagy gazdaságilag nem olyan fejlett területekről van szó, anélkül kell itt eljárnunk, hogy protekcionisták lennénk, tehát itt nagyon oda kell erre figyelni. Számunkra fontos a kereskedelem, és a teljes kereskedelmi szektor számára. Tehát ezek az értékek, például a környezeti beruházások fenntartható védelme, tehát nagyon fontos, hogy ezek a kritériumok az importokra is vonatkozzanak, tehát nem szabad, hogy egy nem kiegyensúlyozott verseny alakuljon ki. Ez az Európai Unióban foglalkoztatott bennünket. És egy nagyon nagy problematika, az olyan területek kérdése, ahol eh, nem csak eh, törvényelőrésokról van szó, Brazíliával kapcsolatban eh, a problémák nem csak a hiányos jogalkotás miatt merültek fel, hanem a bűnözés, a korrupció miatt is. Tehát fontos, hogy Európában eh, jobb elővigyázatiság intézkedéseket hozzunk, illetve eh, elriasztó büntetéseket kell kiróni. Én voltam jelentős tevője ennek a témának. Szigorúak az ellenőrzések viszont a szabálysértéseknél nincsenek erjesztő intézkedések, nagyon fontos, hogy itt a bizottság is hatékonyabb legyen. Fontos, hogy a bűnözéssel szerzett tevékenységek ne legyenek lukratívak. Azt gondolom, hogy a koordináció nagyon jó a tagországok között, például ami a külföldi beruházásokat illeti Európában. Itt uh, a mezőgazdasági területeken a ingatlan vásárlásokra gondolok. Fontos az egymás kölcsönös segítsége, ez a szántóföldeket uh, illeti, érinti, illetve az erdőket is. Európai együttműködésre van szükség, a koncentráció ehm, témájában, tehát nem csak természetes sokszínűségre van szükség és diverzitásra, hanem olyan eh, biodiverzitása is, amely a termelési területekre jellemző. És március 30-ai állásfoglalási indítványunkat 2017-ből emelném ki. Ma többször hangzott el a partnerségi megállapodások jelentősége. Új-Zélandal, Ausztráliával kötöttünk ilyet, és itt nem csak az egyes hatásokat kell vizsgálni, hiszen hogyha megnézzük az összes kereskedelmi szerződés, partnerségi szerződést, és ezeknek folyamatosan csak céljait vizsgáljuk, de nem kihatásait nem, Ez a kép torzult, a valóságról torzított képet mutat. Felmerül a kérdés, hogy milyen mennyiségű gyógyszer merül itt fel. És egy negyedik pont, amiről ma a Brazíliával összefüggésben szó volt, Az a WTO kérdései az elmúlt napokban a saja olivákra kiszabott tarifáknál megkérdőjeleztük az USA kapcsán is, tehát ezen talap kell dolgoznunk. És fontos a WTO szabályozásokkal megfelelő utakat találni, azért, hogy az európai nemzetgazdasági termelés versenyképessé tegyük az elkövetkező időszakban. És végül egy utolsó mondatot ragadnék ki egy beszédből, amelyet az osztrák mezőgazdasági biztos tett, Fischler biztos, hogy Onikait idézett, aki több mint száz évvel ezelőtt azt mondta Richard Éri, hogyha nemzetileg szervezett népgazdaságok időszaka lejárt, a következő lépcsőfok a világgazdaság lesz, és fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkban. A világgazdaság már itt van, és nem fogunk tudni minden nemzeti szinten megoldani. Fontos, hogy közösen találjunk megoldásokat, amelyek nem szigetelnek el bennünket, hanem egy progresszív, fenntartható, kiegyenlített versenyt tesznek lehetővé az EU-ban. Éppen ezért kérem önöket arra, mint már az előzetes vitában, hogy hozzájárulásaikat alakítsák ki, az összes olyan kérdés, amelyek egy a jövő orientált mezőgazdaságra vonatkoznak, illetve termelésre. Köszönöm. Tak, jest problem. Egy uh, probléma áll előttünk. melyik globális intézmény fog előállni a megoldással. Nemzeti szinten kormányok vannak, Európai Uniós szinten itt a bizottság, amely a kereskedelmért felel, A WTO feltételeket ismerjük, ismerjük néhány fontos szereplőnek a véleményét. Melyik az az intézmény, amelyik majd globális szinten a megoldásokkal elő fog állni? Vákász úrja szó néppárt frakciója nevében. Elnök úr, köszönöm. A közös agrárpolitika ugye 25 évre tekint vissza, sok eredményt elértünk, de még sok kihívás is áll előttünk. Dolgozunk, azon dolgozunk, hogy a kap a lehető leg jobb helyzetet kaphasson az első Egyesült Királyság nélküli költségvetésben. Mindenkinek erőfeszítést kell tennie, de különösen a bizottságnak és a tagállamoknak is, azért, hogy a fő célokat teljesíteni tudjuk, a mezőgazdaság versenyképesebb kell, hogy legyen, ugye ez a fő célunk. Ezért több feladat áll előttünk, új piacokat kell nyitni, de nem feltételek nélkül, hanem olyan piacokat kell megnyitni, amelyekre leginkább szükség van a termékeinknek. Például a zöldségek, gyümölcsök, amelyek nehéz helyzetben vannak, és az orosz vétó következményeit kell, hogy elviseljék aztán a Kanári-szigetek körül a banának is plusz piacot kell szerezni, a spanyol oliva, úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államokbeli piacon jól elhelyezhető lehetne, hogyha Trump a ö, európai mezőgazdaság elleni fellépésével fel, feladná Európának jobban kell védenie, és többek kell, mértékben meg kell védenie a saját termékeit. A Trump adminisztráció termesztés szembeni támadása elfogadhatatlan, és az is elfogadhatatlan, hogy olyan termékek, amelyek a bizottság tárgyal, hátrányt szenvedjenek. Nem felejthetjük el, hogy mi történt a dél-afrikai narancsal, és azt a kárt sem tudjuk csökkenteni, ami a Manchego eredetvédett sajtunkat érinti. A mexikai egyezmény is fontos e tekintetben. Elnök úr, úgy gondolom, hogy azok a megállapodások, kereskedelmi megállapodások, amelyeket az Unió aláír, mindenki számára előnyösök kell, hogy legyenek. A gazdaságunkat védenünk kell mindig, minden esetben, és különösen kell védeni a mezőgazdaságot, alakítsunk ki lehetőségeket, kilépési potenciálokat. Azt nem fogadhatjuk el, hogy ha tisztességtelen a verseny, vagy pedig támadják a mi termékeinket. A globalizációnak vannak előnyei, sok előnye van, de kockázatokat is jelent. Ezért Európa továbbra is vezető szerepet kell, hogy játszon, akkor is, hogyha Trump kalandokba kalandorként vezeti az amerikai adminisztrációt. Hogyha mi nem tudunk fellépni a globalizáció kihívásaival szemben, akkor majd mások megteszik helyettünk, és mi lemaradunk. Úgy gondolom, hogy a véleményünk ilyen szellemben kell, hogy megfogalmazódjon. Köszönöm. Kérem, hogy a felszólási időt tartsák be, Egnyúr. Köszönöm, elnök úr. A napirend utolsó témája és hasonló szabadkereskedelem támogatása, vagy a szabadkereskedelemről folytatott eszmecsere, de valójában nagy a különbség a Brexit miatt. Az utolsó napi rendi témában mindenkit aggaszt, hogy nagyon nagy mennyiség az a hús, amit Brazíliában elő tudnak állítani, akár marhahúsról van szó, akár baromfiról van szó, hiszen génmódosított takarmányt használnak, stb. Itt félelemről beszélünk, az a félelem, hogy aláássuk az európai kontinens eredményeit, és ez élelmiszerbiztonsági problémá is válhat, hogyha 3000 mérföldes távolságra gondolunk. És szeretném azt megjegyezni, hogy milyen élelmiszert küldünk mi Brazíliába? Hát nagyon keveset. A Brexit tárgyalások során a brit jútenyésztők, a spanyol és a francia fogyasztóktól függenek. Ugyanúgy a francia a saláta termesztők például nagyban függnek a brit fogyasztóktól. Ez egy kétirányú kapcsolat, nem egy egyoldalú folyamat. Remélem, hogy a bizottság ezt felismeri, és azok a politikusok különösen felismerik, akik arról tárgyalnak, hogy mi is fog történni. Hiszen az Európai Unióban Mindenki azt szeretné, hogy az Egyesült Királysága folytatott kereskedelem ne változzon. Köszönöm. Trzeba zrobić wymianę towar za towar. Lehet, hogy barter forgalmat kéne kialakítani, csak az a kérdés, hogy egy kiló juhús mennyi és salátát ér Aguilera asszony. Köszönöm, elnök úr. a Kadema kolléga felméri azt, hogy milyen kihívások állnak előttünk, ugye ebben a véleményben, a szakbizottsági véleményben megoldásokat kell, hogy keressünk, ő maga is azt mondja, de a verseny szempontjából egyenlő feltételekre van szükség, ezért a megállapodásokban is mindig kölcsönösséget kérünk. Aztán persze nem mindig így történnek a dolgok, és például élelmiszerbiztonság szempontjából is ez problémákat jelent. Ezért egy ilyen egyensúlyt kell keresni. Mi magunk protekcionista módon kell, hogy föllépjünk, hiszen a Trump adminisztráció is ezt teszi. Nem teljes szektorokra vonatkozik ez, hanem olyan cégekre, amelyek versenyt jelentenek az amerikai termesztés vagy termelés esetén, például a spanyol oliva, ez konkrétan ilyen eset. Tehát van három olyan üzem, amelynek fontos a termési mennyisége, és ezért ez az újfajta protekcionizmus, ne a protekcionizmus, amit az amerikai adminisztráció követ, ezeket támadja. Más megoldást kell, hogy keressünk. A kereskedelem természetesen lehetőségeket biztosít a termelő szektoraink számára, de szükség van a szabályozásra. És a szabályozásban meg kell próbálni egy jobb egyensúlyt elérni. Azt szerettem volna még elővezetni, hogy a kereskedelmi megállapodásokban nem mindig ugyanúgy kezelik Európát. Vannak olyan megállapodások, amelyekben a standardok, az életminőség mondjuk, hogy homogén, vagy hasonló az Európai Unióshoz, például Egyesült Államok, vagy Kanada esetén. Aztán vannak olyan országok, szegényebb országok, például afrikai országok, vagy nehézségekkel küzdő, vagy alulfejlett országok, amelyekkel szintén kötünk kereskedelmi megállapodásokat, és itt a mezőgazdaságot kevésbé veszik figyelembe, inkább a fejlődő országgal való cserekapcsolatot helyezzük előtérbe. A marokki megállapodás, vagy a tunéziai megállapodás, amely támogatja az Európai Uniós stratégiáját, ugye támogatjuk a fejlődésben lévő országokat, ezeknél nem jelentkezik meg a megfelelő egyensúly, például a paradicsom vagy az oliva esetén, ezért kettős mércét használunk. A mezőgazdaságot sokszor belépési lehetőségként használjuk, és nem nézzük meg a részleteket, és vannak más megállapodások azonosak a standardok, és ott jobban már belenézünk a részletekbe. Az összes fajta megállapodásra kell, hogy foglalkozzunk. Fontos, hogy ne alakuljanak ki olyan helyzetek, mint az dél-afrikai megállapodás esetén, amely tisztességtelen versenyhez vezetett a, az Európai Unió citrusfélei esetén egy növénybetegség miatt. Ezért a jelentést nagyon fontosnak tartom, a megfelelő irányba mutat, és majd a módosító indítványainkkal javítani fogjuk. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Alapvetően állandóan meglep az Európai Bizottságnak azon képessége, hogy újabb és újabb dokumentumokat képesek kiadni, és az, ezeknek a dokumentumoknak a tartalma a céljával tökéletesen ellentétes. És gyakorlatilag azt mondják, hogy meg akarják lovagolni, ki akarják használni a globalizációban rejlő lehetőséget, és közben itt semmiféle progresszív vagy úgymond kiegyensúlyozott megközelítésről szó sincs. Pont az ellenkezője történik, mint amit hangoztatnak. Tehát itt én azt kell, hogy mondjam, hogy egészen más egy protekcionista ágenda, és egy olyan ágenda, amely megpróbálja megvédeni a gazdaságunk nehézségekkel küzdő területeit, vagy szektorait, illetve a nehéz helyzetben lévő közösségeket. Éppen ezért fontos az, hogy ne tegyünk semmi olyat, amitől még rosszabb lesz a helyzet. Ez az egyes számú szabály. Én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság sajnos erre képtelen, mert újabb és újabb importtermékekkel tovább nehezíti a helyzetet, és tulajdonképpen nem bírják már a gazdák a versenyt, és nagyon sok régióban óriási problémákat fog mindez okozni. Én azt gondolom, hogy ezen keresztül is arra kell gondolnunk, hogy az Európai Bizottság inkább ellenőrizni szeretné a globalizációt, és alacsonyabb árakon akar importálni, de ezzel az jár, hogy silány minőségű termékek jönnek be az Unióba. Azt is láthattuk az egész vita kapcsán, hogy a Mercosur országokból és máshonnan érkező importtermékek esetében az Európai Bizottságnak a legfontosabb az, hogy legyen valamiféle kereskedelmi megállapodás. Ez a fő célja, hogy annak aztán mi a tartalma, az már teljesen mindegy, és gyakorlatilag kiárusítja a mi ö, mezőgazdaságunk bizonyos szektorait, mint amilyen például a marha szektor. Az egyik legérdekesebb dolog a mi szempontunk alapján, az az, hogy olyan eszközökre van szükség, amelyek révén meg tudjuk védeni ezeket a nehéz helyzetben lévő szektorokat. Gondolok például olyan cégekre, amelyeket, vagy olyan szektorokban, amely, amelyekben nagyon sok relokációra került sor, a brazil eh, marhahús el akarja árasztani az európai eh, piacokat, és az európai gazdák pedig be kell zárják a bizniszt. Gyakorlatilag eh, semmiféle versenyre itt nincsen lehetőség ilyen árakkal szemben. És a nagyon nagy méretű kereskedelmi láncok lenyomják az árakat, és tulajdonképpen kicsinálják a gazdákat. Az Európai Bizottság tehát oda kellene figyeljen jobban arra, hogy a kereskedelmi megállapodásaiban mit segít, és mindenképpen úgy gondolom, hogy fordulóponthoz érkeztünk a különböző kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je partage le... Köszönöm szépen. Egyetértek uh, Alisztán kolléga véleményével. Azt gondolom, hogy itt a stratégiai kérdésről van szó. A kommercializáció és Karin uh, Kádenbachnak köszönetet szeretnék mondani jelentéséért. Itt még várhatóak módosítók. Elhangzott az, hogy a mondializációnak uh, sok hatása van. Nyilván felmerülnek bennünk kérdések a negatív hatások kapcsán és a gazdagság koncentrációjával kapcsolatban, a mezőgazdasági politika kapcsán, az emberi egészségre, a környezetre is vannak ennek hatásai. Természetesen vannak előnyei a mondializációnak, a globalizációnak, a szabad árukereskedelem ezt napi szinten példázza. A szociális normák, környezetvédelmi, egészségügyi előírások szerepe. Hát itt nagyon fontos a kölcsönösség elve. Azt gondolom, hogy a kap jövőjében a biztos differenciált politikáról beszélt, a családi modellek támogatásáról, Márkusz országokból jelentős mennyiségű húst importálunk, de ez tönkreteszi a saját struktúráinkat. Tehát nagyon fontos, hogy ezzel mit, éz, mit idézünk elő. Németországban az egyik legnagyobb mezőgazdasági cég ment tönkre, és természetesen a madárral kapcsolatban is vannak kérdéseink a mezőgazdasági politika jövőjéről, tehát ilyen modellről kell gondolkodunk, hogy mire törekszünk. Ez egy párhuzamos gazdaság lesz, amely kezeli majd a környezeti kérdéseket is, én illetve a mezőgazdasági termékeket eh, például autókra cseréljük, csere, eh, kereskedelem keretében. Tehát fontos, hogy legyenek védi, eh, záradékok. Nagyon fontos az ökkenőmentes átmenet biztosítása. Én úgy érzem, hogy az európai modell nagyon fontos a családi gazdaságok megőrzésében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Flanagan képviselő. Uh, thank you very much. Uh, I think the first thing we need to say is that food is... Köszönöm. Azt gondolom, az élelmiszert nem szabad úgy kezelni, mint más uh, uh terméket, mint például gyógyszereket, az autókat. Fontos, hogy versenyképesebb legyen a mezőgazdaság, mert hát itt a hasonló dolgokat kell összevetni egymástól. Most olyan, mint hogyha két abszolút különböző dolgot hasonlít, eltérő dolgot e, e, hasonlítanánk össze. És melyek azok a piacok, amelyek ellen vagyunk? Egy dolgot kell hasonlóan tenniük, mint nekünk, filmszert előállítani, viszont a többi ezt nem kell átmenniük. Például a vízkészletek védelme, biodiverzitás, az éghajlati változás, közelem egészségügy, magasabb életköltségek. De hát mi E, nem ugyanazon az elven versengünk egymással, nem ugyanazon alapon. Arra kérünk, e, hogy egy kocsázat A-ból B-be jusson el, másik felszereléssel, akkor ez nem fair. Ezt kérik tőlünk, tehát a hasonló dolgokat kell egymással összehasonlítani. Ha ez így van, akkor nem leszünk versenyképesek, nem fogunk termeszteni, nem állatok vagyunk. Köszönöm. Köszönöm. Én támogatom a speciális jellegzetességek kiemelését a mezőgazdaság kapcsán, de mezőgazdasági termékek és termékek árulnak, minősülnek. Mind a két korcsolyázó korcsolyázik, bármilyen korcsolya is legyen, ha ez le Ja, also, vielen Köszönöm szépen Kádenbach asszonynak a megjegyzéseit. A bizottság minden évben azt mondja, hogy hát többet exportáltunk, és ez jó. A kérdés azonban az, hogy ebből ki profitál. A kereskedelem a kereskedelmért elve érvényesül. Ha megnézem azonban a jelentős számokat, a sertésús exportjánál, illetve a tejpornál, és az óriási folyamat van csak az európai termesztőknek eh, fele eh, van benne, a másik felét elveszítettük útközben, akkor felmerül a kérdés, hogy van -e ennek értem, ahogy nincsen. Ami a Mercosurra kapcsolatos vitákat illeti, mindig azt gondolom, hogy igen, nem ellenezzük a kereskedő megállapodásokat alapvetően, de egy ilyen helyzetben miért nem használja az európai oldal ezt lehetőséget arra, hogy kereskedelmi előírásokat írjon elő. Az emberi jogokról nem is akarok beszélni, de ha a kereskedelem megvalósul, akkor ez ugyanolyan szinten, olyan, olyan feltételek, standardok mellett történjen. Ez pedig nem így van, nekünk kell ezt követelnünk, hiszen ha a kereskedelmet tovább akarjuk bővíteni, én a mezőgazdasági terméket nem tartom alkalmasra a globalizáció folyamatában. A végén mindig arról van szó, hogy a kereskedelmi, a környezetvédelmi standardok és a munkai standardok hol érvényesülnek a legkevésbé. A legfrissebb példa, a csillai delegációnak tagja vagyok. Ők avokádót termesztenek az európai piacra, ők ezt olcsón vesszük meg, viszont elisszák azt a vizet a régiókból, amelyek amúgy is szükölködnek vízben. Tehát a kereskedelmi megállapodásban Csillével nem rögzítjük azt, hogy ezt nem fogjuk jövőben elfogadni. Választ szeretnénk adni Donald Trumpra, ez helyes, de ez nem jelentett több szabad kereskedelmet, hanem európaiakként a fairhez, fair kereskedelemhez kell ragaszkodnunk. A legtöbb kereskedelmi megállapodásnál ez elveszik, csak a tonna számról van szó, a nyereségről, a mennyiségről, és nem arról, hogy ki ebből kiprofitál, illetve a déli országokat ez hogyan érinti. A kereskedelmi megállapodásoknál más országokat, mint például az afrikai országokat nem szabad hogy megvédjék saját piacaikat. Engem aggaszt az, amikor az európai tejpor afrikai dumping piacokon landol, és másik oldalon pedig védelmi vámot róhatunk ki, és ezzel nagyon sok problémát keltünk, nem hogy ezeket megoldanánk. Hát meg kell engedni más országoknak is azt, hogy termékeiket megvegyék a hát, termény képviselő. Thank you, Mr. Chair, colleagues. As Alde Sado. Köszönöm, elnök úr. Alde Árnyék előadója vagyok ebben a témában, és azért néhány további témát is felvetnék a bizottság szövegében. Az szerepel, hogy a globalizáció nagyon különböző jelenségeket hoz. És a mezőgazdasági termékek esetén a biogazdaság, a kereskedelem tekintetében is érvényes. A belső piacon látjuk, hogy egyre nagyobb az igény a magas minőségű élelmiszer termékek iránt, illetve a magasabb környezeti standardok iránt. Amikor megvizsgáljuk a helyzetet, az Európai Unió számára vannak bizonyos fontos standardok, az állatjólét, az alacsony antibiotikum használati szint, alacsony növényvédőszer használati szint. Tudni akarjuk, hogy mit eszünk, címkézés. Ezek azok a témák, amelyek prioritás kell, hogy élvezzenek az EU számára a kereskedelmi tárgyalások során. Például a Mercosur esetén is a mezőgazdasági szektorban. A globalizációnak vannak új jelenségei, új termékei, és ez közvetlenül vagy közvetetten hat a mezőgazdaságra is. Ha sikeresek leszünk, akkor új lehetőségekhez is fogunk jutni a mezőgazdasági termékeink exportja tekintetében. Ugyanakkor hozzáadott értéket tudunk biztosítani a globális közösség számára, növelni tudjuk a termékek minőségét. Az új kapnak fontos szerepe van ebben. A versenyképesség, a magas standardok támogatása, annak biztosítása, hogy a mezőgazdasági termékek az EU minden területén megfelelő minőségben gyártódjanak, és mindez lehetőséget ad a nemzetközi piacok megnyitására is. Köszönöm szépen! És akkor most nézzük a többi felszólalót, illetve hogy lezártuk a felszólalók listáját, Kádenbach asszony a szó, hogy lezárja a témát. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen. Nagyon szépen köszönöm az összes kollégának a munkáját. Nagyon érdekes, jó vita volt. Köszönöm írtam a megjegyzéseket, de örülnék annak, hogy csak kiegészítő anyagokat megkaphatnám hiszen a mai keret még további részleteket igénye. Azt gondolom, hogy ez a téma egy nagyon széles körű téma, és úgy érzem, hogy mindenféle aspektust meg kell ebben vizsgálnunk, mint például a globalizációt. Ezek alapvető aspektusok az elővizsgázatosság elvét is beszeretnénk venni, a magas környezetvédelmi standardokat, és fontos, hogy ezekhez legyenek megfelelő eszközeink. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, majd visszatérünk még erre a témára. Az április 23-ai, 24 ai ülésünkön. a módosításokat pedig beterjeszthetik még addig. Most van még egy kis időnk arra, hogy végig gondoljuk ezeket a kérdéseket. Még egyszer köszönjük szépen a jelentéstevőnek ezt az érdekes vitát. Nagyon örültem annak, hogy nem kellett senkit sem leállítani, vagy elvenni a szót senkitől, és nagyon örülök annak, hogy vagy remélem, hogy másoknak is ez örömémre szolgálhatott. Ezen kívül pedig e-mailben és papíron is el fogom küldeni az ajánlásokat, amelyeket a koordinátorok tettek, és hogyha nincsenek ezzel kapcsolatban megjegyzések, akkor elfogadottnak tekintjük ezt. Április 23-án és 24-én találkozunk legközelebb. 20 harmadikán 14 órakor találkozunk, és 18 óráig tart majd az ülésünk, és ezen az ülésen részt vesznek a nemzeti parlamentek képviselői is. Április 24-én, tehát ez 14 és 18 óra között lesz ez a különleges ülés. Nemzeti parlamentekkel együtt Hogan biztos is ott lesz, és más magas szintű meghívott és minden bizonyal majd a meghívókat kiküldi a titkárság. Hogyha nincsenek további megjegyzések, 17 óra van, akkor nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy másfél órát szabadon adhatok bárkinek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép ajándék a mai napra, és az elnök megköszöni a tolmácsok munkáját, akik viszont a figyelmet köszönik.